Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Ich habe jetzt nur noch gewartet, bis die Tassen wieder abgetragen Még megvárjuk, amíg kiviszik a csészéket. Ezeknek a csészéknek megvan a maga története. 4 euró személyenként egy csésze kávé, úgyhogy azért azt mondtuk, hogy köszönjük, nem kérjük. Akkor üdvözlök mindenkit. A Cont News-ban minden fontos benne van. Első napi rendi pont, a napi rend elfogadása. Senki nem kért semmi módosítást, tehát elfogadtuk így a napi rendet. Kettes pont, elnök közleményei, milyen nyelvi rezsimmel dolgozunk, tehát bulgár, román, cseh, is van, és az interneten keresztül is üdvözöljük a világon mindazokat, akik hallgatják az ülésünket. 10 óra 55 legkésőbb 11-ig nyílt ülés, utána a számbevőszéki kollégákkal találkozunk, ez, mint ahogy ez mindig lenni szokott, az ártülés lesz. A harmadik mond Valli kollega jelentésének az ismertetése az EBB 2016. évi pénzügyi tevékenységeinek ellenőrzésért szóló éves jelentés. Az EBB képviselő is itt van, és most Valli úré a szó. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Először is köszönet az árnyék jelentés készítőknek kérem, hogy a többiek is vegyék fel a kapcsolatot az irodával, hogy elkezdhessük ezt a fontos jelentést. Köszönöm a beruházási banknak is azért a dialógusért, amelyet eddig folytattunk egymás között. Kész vagyok a megjegyzések fogadására, de el szeretném mondani, hogy a beruházási bank alaposan ellenőrzte ezt a bizottságot, mindent figyelembe véve, és szeretném, hogyha lenne dialógus a két fél között, azonban ami a beruházási bankot illeti, nem nagyon kellene, hogy úgy befolyásolja a jelentésünket, hogy az változzon. Tehát nekünk, a jelentéskészítőknek, az árnyékjelentés készítőnek kellene ezt elintézni. 2016-ban 2800 milliárdot finanszírozott. Ez a legnagyobb bank a világon, ahol nagyon sok európai polgár pénze garantáltan található, és ellenőrzi annak a banknak a tevékenységét. Ezek nagyon fontos számok, tehát ez a 280 milliárd euró beruházás, amit mobilizált a bank. Nagyon fontos a projektek kiválasztása. A független értékelés, ez rendkívül jelentőséggel bír, a projektek megvalósítását, illetően amelyek többletértékkel rendelkeznek nemzeti vagy transnacionális szinten. Figyelni kell a múltbeli hibákra is. Aztán, ami a dokumentumok nyilvánosságra hozását illeti, ez is rendkívül fontos. Örömmel tudom megjelez, megállapítani azt, hogy az FC 2,0%-os előrelépést mutatott. Nagyon fontos az átláthatóság is azok szintjén, akiket értékelni kell a beruházási bank munkatársai között. Ami a beruházásokat illeti, rendkívül fontos a végrehajtási folyamat a helyi lakosok bevonása ebbe, és figyelembe kell venni a környezetvédelmi aspektusokat is. Ami a múltbeli projekteket illeti, voltak bizonyos hiányosságok, például a korrupció esetén sokkal szigorúbb kritériumokra van szükség. Pontosan ezért emelném ki, hogy egy projekt finanszírozása, a, mint például a transatlanti csővezeték, nem csak a beruházási bank hatáskörébe kellene, hogy tartozzon. Ott van a Dieselgate esete is, ahol a tényekre kell alapozni. Nagyon fontos dolog ez is. Aztán ami a célkitűzéseket illeti, a COP21-re gondolok itt, 2016-ban 25%-ot finanszírozott a környezetvédelmi kérdésekben. Az eredmények jók, de még továbbra is folytatni kell ezeket a tevékenységeket. E l'ambiente. Inoltre... Aztán a fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozóan két milliárd eurós beruházásról számolhatunk be. A beruházási bank tényleg példaértékű kell, hogy legyen, hogyha az éghajlatváltozás elleni harcot tényleg komolyan akarjuk környezetvédelmi, illetve pénzügyi szempontból is vezetni. Konkrét akciókra van szükség, például az adóelkerülés, az adócsalás terén szigorú, hatékony fiskális szabályok bevezetésével. Külön oda kell figyelni a harmadik országokban a közvetlen beruházásokra, megfelelő adó szabályok, átlátható rendszerek segítségével. Aztán ott vannak a KKV-k. 2016-ban a 33,6%-ban finanszírozta a KKV-kat. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a KKV-k több mint 90%-át teszik ki az Európai Unió gazdasági tevékenységének. Úgyhogy az Európai Beruházási Bank már eddig is nagy erőfeszítéseket tett ezen a téren, de nagyon fontosak ezek a jövőben is, hogy támogassuk az európai KKV-kat. Aztán, ami a korrupciót, a csalást illeti, örömmel konstatáltuk a zéró toleranciát az Európai Beruházási Bank részéről. Jelentős előrelépést lehet még elérni ezen a téren, nagyon fontos a csalás és a korrupció visszaszorítása. Ott van a Világbank például, ahol például a különböző pályázatok, alpályázatok terén tesznek erőfeszítéseket itt is. A jobb kormányzás is nagyon fontos az intézményen belül, megfelelő politikák követése az etikai bizottság, a panaszos bizottság tevékenysége is rendkívül fontos. A 2016-os jelentésében Stub alelnök készítette el azt a beszámolót, amelyre nagy szükség volt. Szerintem kellene egy igazgató tanács is, amely ezzel foglalkozik. Végezetül nagyon fontos az átláthatóság, ami az együttműködést illeti a két intézmény között. A beruházási banknak az ajánlásokat tiszteletbe tartani, illetve a számvevőszék és az ombudsman ajánlásait figyelembe venni. Köszönöm az árnyék jelentéskészítők együttműködését, hogy a lehető legteljesebb jelentést is készíthessük minél előbb el. Köszönöm szépen. Csön kollégi Pirinski, bitte. Köszönöm szépen. Pirinski kollega. Благодаря ви, госпожо председател. Köszönöm szépen, elnök asszony. според нас достатъчно добре покрива основните препоръки. A tervezet meglehetősen jól fedi le a fő ajánlásokat és megállapításokat, amelyeket az elmúlt egy-két évben állapított meg a parlament, már ami a legfontosabb kérdésköröket illeti, amelyeket a képviselők vetettek fel az Európai Beruházási Bank tevékenységével kapcsolatosan. Mégis meggyőződésem, hogy érdemes ezen kívül még három további kérdést felvetni, és ezeket szintén beépíteni a tervezetbe. Az egyik a panasztételi mechanizmus átvizsgálása, felülvizsgálata. Mert olyan változásokat vezet ez be, amelyek meglehetősen aggasztóak arra nézve, hogy mennyire tudja ez a mechanizmus teljesíteni hozzáfűzött elvárásokat. Gondolok most a potenciális partnerek és a bank ügyfeleinek az elvárásaira. A mechanizmussal kapcsolatosan mindenkinek vannak bizonyos elvárásai, a második és a harmadik kérdéskör azzal kapcsolatos, hogy továbbra is kiegyenlítetlenek a beruházások már, ami a földrajzi megoszlásokat illeti. Korábban is beszéltünk már erről a kérdésről, de mindenképpen figyelmet kell fordítani erre a kérdésre, hiszen minden tekintetben nőnek az egyenlőtlenségek, mind területileg, mind társadalmilag és gazdaságilag az Európai Unióban. A szociális beruházások is fontos kérdéskör, ami a földrajzi megoszlást illeti, az EBB belső tevékenységeivel kapcsolatos jelentés a 2016-os évre nézve, ennek is a 17 17. és 18 oldalán feketén-fehéren le van írva, hogy három ország, Bulgária, Horvátország és Litvánia egyáltalán nem használtak EBB hiteleket. Stump úrral január 18-án tartottunk eszmecserét, emellett írásban is reagált a kérdéseinkre. úgy vélem, hogy kifejezetten hiányos a válasza. Ő azzal érvel, hogy az EBB hitelezési tevékenysége a legjobban ki gyakorlatokon alapul. Természetesen senki nem ellenzi a legjobb banki gyakorlatok alkalmazását, de a banknak nem kell ezekre a gyakorlatokra korlátozódnia. Ebben sokkal szofisztikáltabb és összetettebb a szerepe. A kohéziót kell szolgálnia, hozzá kell járulnia az Európai Unió, fejlődéséhez, szociális orientációra van szükség, és az unió harmonikus fejlődését kell, hogy elősegítse. Ezért úgy gondolom, hogy ez az álláspont és ez a filozófia nem eléggé erős elveken nyugszik. Hogyha a banknak az az elképzelése, hogy a legjobb banki gyakorlatokat alkalmazza, a befektetések oda mennek, ahol a legalacsonyabb a kockázat, és továbbra is ilyen nem kielégítő lesz a földrajzi megoszlás, ami a szociális befektetéseket illeti. Stump alelnökkel való eszmecserénk során már elmondtuk, hogy aggódunk amiatt, hogy a bank talán szimbolikusan részt vesz a szociális befektetésekben, beruházásokban, és adataink is vannak az egészségügyi beruházásokkal kapcsolatosan, 2000 óta az EBB hitelei 26 milliárd eurót nem haladták meg az egészségügyi infrastruktúra területén, ami másfél milliárd évente átlagban, ami az új kapacitások kiépítését is lefedi, illetve a különböző berendezések beszerzését és kevesebb, mint tíz projekt volt évente ezen a területen, ami az oktatást illeti, összesen 38 milliárd volt itt a beruházás, az évente kevesebb, mint 2,4 milliárd. Összesen 25 projekt született ezen a területen, a szociális lakhatási területre 13 milliárd eurót költöttek, ez kevesebb, mint egy milliárd évente. Ami a kulturális és egyéb kreatív iparágakat illeti, ...25 milliárdot fordítottak erre a területre. Az EPSZI esetében sincsen semmi olyan tény, ami azt mutatná, hogy a szociális ágazatban befektetnek. Ezt egyébként felvetették, felvetettük Stumpe úrral való eszmecserében, és valamit küldött is számunkra, de csak egy bekezdésre szorítkozott a válasza, amelyben úgy érvelt, hogy az ESZI mellett ott van a foglalkoztatás és a, a társadalmi innovációs program, ahol is a bank megfelelő védelmet biztosít az ő véleménye szerint. Őszintén szólva, a válasz nekem olyan érzé, bennem olyan érzést keltett, hogy az elnök talán nem ismer minden információt a szociális befektetésekkel kapcsolatosan. És mindez aggodalomra ad okot, hiszen hiányosságok vannak a bank tevékenységében, és ez riasztó. Ezért szeretnék majd módosítókat benyújtani, hogy Vali úr ezekre a kérdésekre és eh, kénytelen legyen figyelmet fordítani. Köszönöm szépen. Ja, dankeschön. Kollégi Ali, bitte. Köszönöm szépen, Ali kollega. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak ezt a nagyon átfogó dokumentumot, ami az Európai Beruházási Bankról szóló jelentést illeti, a 2016-os évvel kapcsolatban összehasonlító elemzést végez a pénzügy irányításról, az EU politikák megvalósítását hogyan segítette az EIB, foglalkozik a transzferencia és az elszámoltathatóság kérdésével. Nagy értékelem a jelentésben, hogy a bank beruházásainak a hosszú távú hatását is vizsgálja. De a mai vitában azért hagyd megyek el néhány vitáspontot is a bank tevékenységével kapcsolatban, illetve a jövőbeli változásokra vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Amikor arról beszélünk, hogy egy ex ante és ex post értékelésre van szükség minden egyes projekt kapcsán, akkor figyelembe kell vennünk azt, hogy mennyire megnőtt a bürokrácia, és elfogadhatatlan csúszások vannak a projektekkel. Másodszorban, miután nagyon negatív értékelést kapott több projekt, amik FC keretében kaptak finanszírozást, és ezeknek a többségét egy közös nevezőre hozták, anélkül, hogy egyenként megvizsgálták volna, hogy milyen esetleges veszélyeket, kockázatokat rejtenek. Azután nagy infrastruktúra projektek finanszírozása, teljesen egyetértek az EIB kulcsfontosságú szerepével versenyképes feltételek mellett kell biztosítani ilyen finanszírozást. Ugyanakkor néhány projektet bírálni lehet, bíráltak, még mielőtt a megfelelő európai intézmények ezt alaposan elemezték volna ezeket a projekteket. Ami az üzleti gyakorlatát illeti, 2016-os évben ha ezt a kérdést értékeljük, akkor hiányosságokat is találunk, de azért pozitív tendenciák is vannak, amiket a jövőre nézve majd meg kell erősíteni. Köszönöm szépen, Flanagan kollega. Köszönöm. Köszönöm az előadónak a munkát, és azt, hogy az európai joghoz, környezetvédelmi jogszabályokhoz ragaszkodik, a beruházások horizontálisak kell, hogy legyenek. Amikor Stump alelnök itt volt utoljára a szakbizottságban, akkor megkérdeztem, hogy mennyire vizsgálják azt, hogy a környezetvédelmi szempontokat a beruházásoknál mennyire veszik figyelembe, illetve az európai jogszabályokat. Stump úr azt mondta, hát, hogy ő nem szeretne erre válaszolni, mert nagyon sok feltét kivitelezés kereng, és hogy nagyon nehéz erre válaszolni. De biztosította engem arról, hogy nincs okunk az aggodalomra. Azóta ugye az Economistban megjelent egy cikk arról, hogy az én hazám milyen EIB beruházások voltak, és az ilyen beruházások beruházások kapcsán egyre világosabbá, nagyon világossá válik, hogy az EU stratégiai beruházási irányelve semmit nem jelent az EIB számára, és senki számára, aki az erdőgazdálkodásba ruház be Érországban. Itt bárkivel lehet tárgyalni erről, de egy dolog világos, a biodiverzitás, az emberi egészség, a flóra, fauna, a talaj, a, a levegő, a klímával kapcsolatos tényezők, mindezeket egyáltalán nem veszik figyelembe. És ahogy mondtam, a jó hír az, hogyha ugye beruházás érkezik az országba, az emberek tulajdonképpen már rettegnek attól, ami történik. És egy olyan nagy nemzetközi magazin, mint az Economist, ilyen kis vidéki területekkel foglalkoznak, mint ahol én élek, hát ez mindent elárul, és meg kell ezt tenniük, mert az ilyen beruházások egyáltalán nem segítenek az embereknek. Ahogy a jelentés is leszögezi, ezeket a szempontokat egyáltalán nem veszik figyelembe. A ahol én élek, azon a területen, azt látjuk, hogy az Európai Beruházási Bank szinte támad offenzívát indított. Ugye a gazda szervezetek, a gazdálkodók szervezetek is azt látják, hogy nincs, nem látják a kivezető utat, és borzasztó nehéz megszerezni a pénzt, a kölcsön, borzasztó nehéz pályázni is, ezt én is tapasztaltam. És ez itt a mi pénzünk, itt ez európai pénzről van szó, aminek a célja az, hogy mi profitáljunk ebből. Nem tudom, hogy mit lehetne tenni, de az embereket ez borzasztóan zavarja más nem kért szót, akkor megadnám a szót az Európai Beruházási Bank képviselőjének, az intézmény és szabályozási osztályvezetőjének parancsoljon. Köszönöm szépen, néhány szót szeretnék szólni. De mindenek előtt üdvözlöm a lehetőséget, köszönöm a lehetőséget, hogy ezt még cserélhetik önökkel itt a szakbizottságban, és szélesebb értelemben az egész parlamenttel, ami természetesen nagyon fontos a bank számára az elszámoltathatóság tükrében. Üdvözöljük a jelentés tervezetet és majd írásos formában is fogunk természetesen válaszolni, hogyha lesznek még további kérdések. De most röviden hadd válaszoljak néhány felvetésre, amiket az előbb hallottunk. Először is a klímaváltozás. Nos, ez nyilvánvaló, hogy prioritás az EIB számára. Az EIB-nek vannak céljai, hogy a kölcsönöket hozzá kapcsolja a klímaváltozási célokhoz, ezek nagyon ambiciózus célok. A tevékenységünk 25%-ával tulajdonképpen a klímaváltozás elleni küzdelemhez kapcsolódó projekteket támogatunk, még az EU-n kívüli területekre eső arány 35 százalék. Ami az FC kiterjesztését illeti, ez van egy objektív célkitűzés. Az FC finanszírozás 30 százaléka kellene, hogy olyan infrastruktúrális beruházásokra essen, amely klímához kapcsolódó projekteket valósít meg, és jelenleg ez az arány 35 százalék, tehát ambiciózus a cél, és nyilvánvaló, hogy összhangban van az EIB a céljával, a klímaváltozással kapcsolatos ambiciózus célkitűzésekkel. Ami a kohéziót illeti. A kohézió valóban az EIB DNS-e, hiszen a kohéziót, a konverziót támogatni, ez a bank legfontosabb célkitűzése. A 30%-os cél ezt próbáljuk elérni, a projektek a kohéziót és a kohéziót, a kohéziót és a konverziót elősegítő projektek támogatásával. Ez továbbra is egy nagyon fontos célkitűzés a bank számára. A compliance, a megfelelés jogszabálykövetés kapcsán azt tudom mondani, hogy van egy panasztételi mechanizmus, ami működik az EIB-nél, és nagy nyilvános konzultáció is zajlott. A bank egyes szolgálatai a nyilvános konzultáció eredményeit elemzik, és elkészítenek egy javaslatot majd az EIB vezető testülete számára, hogy hogyan lehetne ezt a panasztételi mechanizmust még hatékonyabbá tenni. A szociális ágazatok nyújtott támogatás, oktatásra, egészségügynek nyújtott támogatásról Hát az FC igazából nem úgy lett kialakítva, hogy a szociális infrastruktúra projekteket finanszírozzon, hiszen, ahogyan tudják, az úgynevezett szociális projektek túlnyomó részét általában az állami szektor támogatja pénzügyileg, és majd megvizsgáljuk persze, hogy esetleg az EFSZ-ből is lehetne finanszírozni e, szociális infrastruktúrával kapcsolatos projekteket. De ehhez még valamit, hogy e, tegyek hozzá Pirinszki úrnak e, címezve. A bank aktívan támogat egészségügyi oktatási projekteket, de ez egy elég új terület, ilyen egy hat éve foglalkozunk csak ezzel, illetve 2016 óta foglalkozunk ezzel. Oktatási projekteket támogatunk, a modernizációt iskolákban, iskolák átépítését, a felsőoktatást is, egészségügyre is mondhatnék néhány példát, amikor ilyen egészségügyi összefüggő projekteket támogatunk. Itt az állami szektor kapacitásától múlik, hogy mennyire tudnak finanszírozást nyújtani, ez csak kiegészítheti az EIB a saját finanszírozási hozzájárulásával. A független értékelésről szólva, hogy az EIB ilyet végez a projektekkel kapcsolatban. Nos, az ex ante és az ex post ellenőrzés kulcsfontossága a bank számára. Ezt abban a kontextusba helyezve kell értékelnünk, hogy egy projektnek mi az életciklusa. Az értékeléskor nem, nem csak azt nézzük, hogy a projekt mennyire e, támogatható banki e, kölcsönökkel, hanem e, a közgazdászaink, a mérnökeink megnézik a projektek összes dimenzióját, környezetvédelmi, szociális szempontokat, azt biztosítandó, hogy teljesen összhangban legyen a projekt az EU akival mindegyik dimenzió tekintetében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Még a bizottságnak szeretném megadni a szót. Göge asszony az ECFIN főigazgatóságtól parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Um, the e IB has answered... Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A legtöbb kérdésre válaszol ez a jelentése, de szeretném a szociális beruházások kérdését kiegészíteni az EFSI kapcsán. Vannak bizonyos számok, e, és ez nem elég kielégítő jelen pillanatban, ez 4%-ot tesz ki jelen pillanatban, de Bond úr elmondta, hogy miért. És figyelembe kellene azt is venni, hogy bizonyos projektek, például a felújítási projektek, amelyeknek a célja az energia megtakarítás és az energiahatékonyság. Ezeket energiahatékonysági projektnek is lehet tekinteni, akkor is, hogyha van ennek szociális dimenziója is, mivel általában a megfizethető, illetve szociális lakhatási projektek keretében történnek ezek, lehet, hogy oda is be lehetne számítani ezeket a projekteket a szociális célkitűzéshez. Mint említettem, ezek a számok nem túl magasak. Az EFSZ-nek köszönhetően sikerült ezeket négyszerezni, az a program allokációját. Az EFSZ-nek köszönhetően lehetett feltölteni a tartalékait ennek a programnak az adózással és a nem együttműködő joghatóságokkal foglalkozó témában. Most azon dolgozunk, hogy hogyan lehet az a fekete listát használni, milyen ajánlások alapján, ezen dolgozunk most, és az EBRD is meg fogja vitatni, hogy az intézményeknek hogyan kell a belső politikájukat felülvizsgálni, hogy ne csak az adó elkerülést, hanem az adókikerülést is el tudjuk, tud, kezelni tudja ez a program. Köszönöm szépen. Mielőtt Vali kollégának megadom a szót, a Volkswagen ügyről szeretnék valamit mondani. Két hónappal ezelőtt kértünk erről eh, tájékoztatást, hát nagyon jó lenne, hogyha erről többet, eh, több információt kapnánk. Most pedig eh, vali, kollega parancsolja. Igen. Köszönöm az árnyékjelentés készítőknek a véleményét, köszönöm a hallottakat, ami Piriszi kollégát illeti, azt hiszem egyetértek azzal, hogy tényleg nagyon fontos a szociális beruházások kérdése, és ugye látjuk, hogy az egyes európai országokban más és más a munkanélküliség szintje. Úgyhogy a hézagokat, amelyek jelentősek, valahogy közelíteni kell. Ugye a növekedés, ami nagyon fontos az állampolgárok számára, nagyon jelentős, de hát az elosztás kérdése szociális szempontból is nagyon fontos, mert egyenlőre még különbségek vannak. Megfelelő eszközöket kell találnunk ennek megoldására. Ami az újrafelosztást illeti, a beruházási banknál az elmúlt két évben már előrelépés történt, hogy például Bulgáriát, Horvátországot és Lettországot is bevegyék ebbe a projektbe. Nyilván a lakosság, a GDP arányában vannak olyan országok, amelyek többet kapnak. De persze korrektebben is lehet figyelembe venni ezeket a lehetőségeket úgyhogy nyilván itt ebben a kérdésben is lehet valamit tenni. Aztán az ex ante értékelés és az ex post értékelés, hogy a bürokrácia költségét leszorítsuk. Nyilván vannak olyan projektek, amelyekhez garanciára van szükség százezrekre euróban úgyhogy nyilván a beruházási banknak időt kell szánni ezekre, ex ante, ex post szinten, de aztán nyilván oda kell figyelni arra is, hogy ne legyen érdekellentét. Tehát független értékelésre van szükség ezen a téren, korrekt módon, mert nyilván egyes projektek esetében szükség van a garanciákra, ugye elég nagy összegekről beszélünk itt, ott vannak például az autópályák finanszírozása kérdései, és nyilván ezek jelentősen érintik az államköltség, állami költségvetést. Aztán nyilván szükség van a beruházások növelésére, főleg a környezetvédelmi politika terén ott van a 30 százalék, e az EBSZI vonatkozásában hallottunk. Voltak olyan kutatók, akik ezeket a projekteket elemezték, és erre az eredményre, erre a százalékos értékre jutottak, de nyilván az éghajlatváltozás miatt nagyon fontos a káros kibocsátások elleni harc, mert túl sok van belőlük, úgyhogy az beruházási banknak is az átmenetet kell finanszíroznia, hiszen az Európai Uniónak is ez a célja, és a beruházási bank többletértéket képviselhet itt, hiszen a parlament is azt kérte, hogy ahol európai beruházási alapokról van szó, akkor valamilyen többletérték felé tereljék ezeket, úgyhogy valamilyen többletértéket jelentsenek ezek a nemzeti beruházásokhoz képest. Aztán Fenegen úr, ami a lakosság bevonását illeti, hogyha az egyes területekre vonatkozó nagy beruházásokról van szó, Ugye nem szabad elfeledkezni arról, hogyha az emberek valami miatt tiltakoznak. Ö, lehet, hogy ez itt valamilyen politikai álláspont kérdése is, de alapvetően fontos, hogy legyen olyan intézmény, amely védi az összes európai állampolgár jogát, és nagyon odafigyel a problémákra, amelyeket ezek az emberek felvetnek. És úgy terelje a beruházásokat, hogy aztán a további, még komolyabb problémákat elkerülhessük. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, mindenki segítségét ehhez a jelentéshez. Nem volt könnyű, mert nagyon sok érdeket kellett egyeztetni, figyelembe venni, de a jelentésben mindent megpróbálok belefoglalni, amit hallottam, és nagyon remélem, hogy mindenkivel együtt olyan munkát tudunk majd végezni, amit mindenki nagyra értékel. Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Nur noch Köszönöm szépen. Valamit pontosítsunk. Én az előbb arra gondoltam, hogy a Volkswagen ügynek milyen utóélete lesz. Ez november óta zajlik a banknál, és természetesen a válaszokat, hogy milyen utólagos intézkedéseknek születnek, az erre vonatkozó jelentést utólag is szeretnénk megkapni. Köszönöm, ezzel ezt a rendi pontot lezártuk. Az Sinicsi kollega kérte, hogy a hatodik pontot vegyük elére, ez a küldöttség az Europol a kapcsolatos tevékenysége. Köszönöm, tisztelt elnök asszony! Nagyon köszönöm, mert a Libébe kell mennem szavazni, ezért kértem, hogy hozzuk előre ezt a pontot. Röviden arra szeretnék utalni, hogy egy missziót látunk el az Európolhoz tavaly szeptember 19 és 20 között. De Jong úr is részt vett ebben, köszönet érte, illetve köszönet a bizottságnak, mert az egész misszió során támogattak minket. Az Európolnál két napos volt a látogatás, és tényleg eléggé sűrű volt, nagyon sok találkozóval tűzdelve, de ez nagyon hasznos volt. Először is általánosságban tájékoztattak minket arról, hogy az ügynökség mivel foglalkozik, Rősze Debed Marosz, de Marosz az alelnök tájékoztatott minket erről, részletesen arról, hogy a többéves program 2016 és 20 között hogyan alakul. Aztán Az Európánál van egy új bizottság, amely vizsgálatokat végez, és hallottunk arról is, hogy mi a fő feladata az Európolnak, információgyűjtés, információcsere, a terrorizmus terén például, de ugyanakkor kiemelném azt is, hogy az Európol új megoldásokat is keres, technikai jellegű műszaki megoldásokat, ahogyan a nemzeti hatóságokat támogatja. Csak egyet kiemelve, például a Siena rendszer, amely a lehető legbiztonságosabb információ cserét biztosító rendszer európai szinten. És nyilván az adatok védelmét is biztosítja. Csak emlékeztetésképpen szeretném ezt elmondani. Aztán, ami az igazgató órat illeti, teljes panorámát festett arról, hogy az ügynökség a költségvetést hogyan használja fel és mindig nagyon jó eredményeket tudnak elérni. Például tavaly augusztusban az Európol már felhasználta a költségvetésének 85,8%-át. Azt hiszem fontos a bizottságunk számára az a tény, hogy az Európol tiszteletbe tartja azokat az ajánlásokat, amelyeket a számbevőszék, illetve az Európai Parlament ö, ö, fogalmazott meg. Az Európol, és ez is eh, a közelmúltban tükröződött az állami pályázatok során, új audit, belső audit szolgáltatást is kialakított, hogy ne legyenek érdekellentétek, de ugyanakkor a csalás ellenes új stratégiát is bevezethessék. Nagyon érdekes volt tehát ez a, a látogatás, főleg az is, hogy a számbevőszék is képviseltette magát addig, amíg mi ott voltunk. Ami az emberi erőfárásokat illeti, Hallottuk azt is, hogy az ügynökség hogy érte el a teljes foglalkoztatottságot, amely pillanatilag jellemzi a holland kormányjal is dialógust folytatott, főleg az új struktúrák kialakítása érdekében, illetve hogy egyes szolgáltatásokat biztosíthasson az Európol, mert a jelenlegi struktúrák erre nem alkalmasak, nem elegendőek. Az elmúlt évek során nőtt a munkatársak száma, és valószínűleg a jövőben is így lesz ez, az új feladatok miatt, amelyeket el kell látnia és amelyek 2017. május 1 -e óta ö, léptek életbe. Az ügynökségnek megfelelő forrásokra, feladatokra van szüksége, például a migrációs kérdés miatt, és sajnálatos módon a terrorista támadások miatt, amelyek az Európai Uniós országokat sújtották. A látogatás második felében közelebbről ismertük meg a problémát, amelyel az emberkereskedelemmel foglalkozó központ szembesül. Együttműködés folyik például a tagállamok fegyveres erőivel is ebből a szempontból szakértők, elemzők, dolgoznak például ezzel. Ugye Szicíliával kapcsolatban is, ahonnan én származom, vagy pedig olyan szakértők, elemzők segítségével, akik közvetlenül a hajókkal foglalkoznak, amelyek például Szicília partjainál állomásoznak. Ami a terrorizmus ellenes központot illeti, itt nagyobb együttműködésre van szükség a harmadik országokkal, és azt hiszem, hogy a Libében is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, pontosan azért, hogy hangsúlyozzuk, hogy szükség van előrelépésre az együttműködés terén, a rendőrséggel, a harmadik országokkal kialakított új ö, ö, partneri kapcsolatok keretén belül. Hiszen nagyon sokan lépnek be az Európai Uniós területekre a földközi tengerén keresztül. Aztán az informatikai rendszerről is hallottunk, illetve a jövőbeli interoperabilitásról. Az adatok, amelyeket szolgáltattak számunkra rendkívül informatívak voltak, pozitívak, mások azt tükrözték, hogy milyen jó az arány, a munkanapok, illetve a megoldások közötti arányt illetően. Politikai szinten is szükség van tehát bizonyos döntésekre a legfontosabb témákban. Nyilván pozitív tapasztalataink voltak, de azért van egy-két kritikai megjegyzés is, ez főleg a munkaszerződésekre vonatkozik, a szakértők szintjén, illetve a munkatársakra vonatkozóan egyes területeken, ugyanis Kilenc éves szerződésekről van szó, nincs lehetőség állandó szerződés, munkaszerződés kötésére, és ez elég negatív hatást eredményez, úgyhogy jó lenne, hogyha bizonyos konkrét feladatok ellátására, ahol különös szakértelemre van szükség, jó lenne, egy állandó munkatársakat lehetne alkalmazni. Nagyon érdekes volt a látogatás utolsó része is, a kiberbűnözési központban, az Európolnál. Ott hét napon keresztül, 24 órán át folyik a munka, Ez volt az utolsó része a missziónak, és ami engem illet, meg kell mondanom, pozitív volt ez a látogatás. Még akkor is, hogyha az Európol új szabályozását még nem igazán tudtuk értékelni. Ami a pénzügyi kezelését illeti az európai költségvetésnek, ez kielégítő, és szerintem fontos hangsúlyozni azt is, hogy az ügynökségnek nagyon fontos szerepe van az új technológiák kidolgozásában, a nyomozás elősegítése érdekében, a weboldalak terén. Úgyhogy végül is annyit szeretnék még elmondani, hogy pozitív volt a látogatás. A az ott végzett munká szintjét, hatékonyságát illető mindenképpen ezt mondhatom erről. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, nagyon érdekes beszámolót, és a nagyon eredményes látogatást is köszönjük. Az adatok interoperabilitása nagyon fontos számunkra, az egész EU, illetve a tagállamok számára külön. Most Amici asszonynak a Home főigazgatóságról, belügyi főigazgatóságról adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó reggelt kívánok, tisztelt képviselők! Nagy érdeklődéssel hallgattuk a bizottság részéről Kinicsi képviselő beszámolóját az Európolnál tett szakbizottsági látogatásról. Először is maga a kezdeményezés nagyon fontos és hasznos, a parlament képviselői számára, hogy első kézből megértsék, kapjanak tájékoztatást, szerezzenek tapasztalatot arról, hogy hogyan működik ez a nagyon fontos ügynökség, amelynek a finanszírozásához hát a parlament is hozzájárul. Nagyon érdekes volt Kinicsi képviselő beszámolójából az, hogy a látogatás célja nem csak költségvetési, adminisztratív szempontból akarták vizsgálni az ügynökség működését, hanem operatív szempontból is, illetve érdeklődéssel vizsgálták a jövőbeni terveket. Nagy megelégedéssel hallgattam, hallottam azt, hogy pozitív volt a látogatás, pénzügyi és administratív irányítási, de operatív működést vizsgáló szempontból is. Az ilyen adhok de nagyon elmélyült látogatások nagyon hasznosan egészítik ki az ellenőrzés általános kereteit az Európol tevékenységével kapcsolatban. Egy közös ellenőrző hatóságot hozott létre, ugye az Europol rendelet, és Kinicsi asszony is tagja ennek a testületnek. Ez két nagyon fontos egymás kiegészítő szempont. Ami a látogatás eredményeit illeti a tapasztalatokat, természetesen üdvözlöm azt, hogy a szakbizottság tagjai figyelembe fogják venni azt, hogy korrektül használták fel, és a szabályoknak megfelelően az előirányzatokat, minimálisra csökkentve az egyik évről a másikra vonatkozó elhatárolásokat, az átvittételeket. Természetesen hiszen a bizottság és tagja a Europol Management Boardjának feladatunk is az, hogy felhívjuk az ügynökség figyelmét arra, hogy mindig is nagyon különös nagy figyelmet fordítsanak a számvevőszék, illetve a kontszakbizottság ajánlásaira, és ez a látogás megerősítette azt, hogy az Europol így jár el, és nagyon is figyelembe veszi, és végrehajtja ezeket az ajánlásokat. Rátérve néhány konkrét megfigyelésre, észrevételre, amit Kinicsi asszony elmondott. A foglalkoztatási helyzet milyen is az Európolnál? Ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretném emlékeztetni a szakbizottságot arra, hogy milyen különleges vonásokkal rendelkezik az Európol. Ezeknek eh, az értelmében ugyanis eh, az Europol létrehozása után a Management Board eh, megőrzött kimondottan bűnüldözése rendészeti feladat, rendészeti szerveknél dolgozó munkatársakat. És ebből eredeztethető az a szabály, amiről beszélt Kiricsi asszony, azaz, hogy maximum hány éves lehet egy munkaszerződés. De ehhez hozzátenném azt, hogy az úgynevezett korlátozott posztok mellett vannak más funkciók az Európolnál, amelyekre amelyek nem szenvedik meg, ez, ha így fogalmazhatunk, ezt a korlátozást. Ezek olyan állások, itt nem feltétlenül rendészeti szerveknél dolgozó személyek tölthetnek be, és az ő szerződésüket meg lehet hosszabbítani, akár határozatlan idei ké, is át lehet alakítani ezeket a második hosszabbítás után. Köszönjük szépen az információt, Kinicsi asszony. Kíván még mondani valamit? Sí, sí, grat igen, köszönöm a szót, köszönöm elnök asszony. Köszönöm a bizottság képviselőjének is az elmondottakot. Valóban, ahogy elmondta, a misszió során a találkozókon rendkívül módon tájékozódhattunk részleteiben a helyzetről, és nem csak az Európol fontos munkájáról hallottunk, hanem a pénzügyi vonatkozásokról is. Ezek mind-mind pozitívak voltak. Uh, ismételten el szeretném mondani, hogy ami még nyitott kérdésként marad, a hely hiány, mert a megnövekedett munkatársak száma miatt ez nem elegendő. Aztán attól függően ugye, hogy ki honnan jön, attól függ, hogy hogyan és milyen módon kerül alkalmazásra. De ez megszakítja a folyamatosságot egy olyan munka során, és olyanok számára, akik már megfelelő tapasztalatokkal rendelkeznek egy adott területen. Úgyhogy jó lenne, hogyha ugyanolyan hatékony módon lehetne az eddig végzett munkát tovább folytatni. Úgyhogy ez az egyetlen egy olyan problémás terület, ahova oda kellene figyelni, és keresni valamilyen lehetséges megoldást. De egyébként végül is, hogy befejezzem, ami a missziót illeti, mindenképpen pozitívnak tekinthető. De ha lehet, még hatékonyabban lehetne felhasználni a költségvetést, amelyet az intézményünk, illetve a bizottság az Európol számára biztosít. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm azt is, hogy átvette a ezt a jelentést. Kicsit sajnáljuk, hogy nem vettünk részt ezen az úton, de akkor éppen Magyarországon jártunk. Elég sok kollega tartózkodott ugyanebben az időpontban Magyarországon, ahol projekteket tekintettünk, meg tárgyaltunk a kormányal. Köszönöm szépen Kinicsi asszonynak is, amit elmondott, ezzel ezt a pontot is lezárhatjuk, és következik a negyedik eh, napirendi eh, pont, választási megfigyelő missziók, az ajánlások után követése. A szembevőszék részéről Itala úr van itt, akit üdvözlök, úr pedig a mi előadónk. Eh, parancsoljon Itala úr. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A választások megfigyelése nagyon fontos eszköze a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság elősegítésének. 2000 óta az Európai Unió közel 140 megfigyelői látogatást intézett 16 országban, Afrikában, a közel-keleten és Latin-Amerikában. Az átlagos költsége egy ilyen látogatásnak 3,5 millió euró évente, körülbelül 44 milliót költünk, költünk erre. Az auditban azt vizsgáltuk, hogy a kül- külügyi szolgálat és a bizottság megfelelő támogatást nyújtott-e a befogadó országoknak, hogy végrehajtsák a megfigyelő missziók megállapításait Gánában, Jordániában, Sri Lankán. Az volt a fő következtetésünk, hogy azok az erőfesz, hogy voltak erőfeszítések az ajánlások alkalmazására, de jobb nyomon követése van szükség. Ami az ajánlásokat illeti, ezeket az elmúlt években egyre jobban mutatják be. Például nincsen túl sok ajánlás egyetlen jelentésben, ezen a területen javult a gyakorlat, de több konzultációra volna szükség a helyi szereplőkkel az előkészületek során, ami az ajánlások végrehajtását illeti, nagyon fontos kiindulási pont, hogy a fogadó ország hatóságai számára hivatalosan nem kötelező végrehajtani az ajánlásokat. Véleményünk szerint több erőfeszítést kell tenni, hogy az államok végrehajtsák az ajánlásokat. A bizottság politikai párbeszédet indítványozt és támogatja a választásokat, de az utókövetés nem olyan gyakori, mint amennyire elvárható lenne. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nagyon sok teljes körű megfigyelői látogatást szervezünk, ezek át átlagban 3,5 millió euróba kerülnek, de aztán nincsen követése ennek a munkának, pedig az utókövetési látogatás sokkal olcsóbb volna. A külügyi szolgálat és a bizottság hogyan követi nyomon az ajánlások végrehajtását? Itt az üzenetünk a következő. Sajnos nincsen központi áttekintés az ajánlások végrehajtásáról, és szisztematikusan nem értékelik a végrehajtásokat. Ez azt jelenti, hogy nem lehet könnyen visszatérni a korábbi ajánlásokra, amikor az új választási megfigyelő látogatást szervezik. A végrehajtással kapcsolatos információk nem állnak rendelkezésre könnyen. ajánlásunk, hogy a külügyi szolgálat a következő javításokat eszközölje. Biztosítania kellene, hogy a látogató küldöttség felvegye a kapcsolatot a jelentés véglegesítése előtt a helyi hatóságokkal, és az egyetetési megállapodásban utaljanak az ajánlások fontosságára és ha lehetséges, utókövetési missziókat kell indítani azokba az országokba, ahol választási megfigyelés történt. Egy központi adattárat kell kialakítani az ajánlások gyűjtésére, illetve a végrehajtás nyomon követésére, elnök asszony. Összefoglalva, szeretném még egyszer megismételni, amit a sajtónyilatkozatunkban is elmondtunk. Nagyon fontos, hogy kövessük az ajánlásokat, hogy a megfigyelő látogatások hatása nagyobb legyen, hogyha a befogadó ország nem javítja ki az hiányosságokat, akkor megvan a kockázata, hogy a jövőben is megismétlik ugyanazokat a hibákat. Köszönöm, és Szalafranka képviselője szó. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a számövőszéknek is és a úrnak azt a munkát, amit bemutattak a megfigyelői missziókkal kapcsolatosan. Igen, ez a külügyi szolgálatnak ez az egyik kényes pontja. Tudjuk, hogy ez nagyon nehéz feladat, és ráadásul még mérleget sem vontak a az a látogatásokkal kapcsolatosan. Tudjuk, hogy több mint 160 országba látogattak el, ez egy nagyon fontos feladat. Ezek a látogatások általában egy európai parlamenti képviselő vezetés alatt zajlanak, övé a felelősség, hogy a nemzetközi szabályokat betartsák, és nagyon nehéz körülmények között végzik a munkájukat ezek a látogatási küldöttségek. Az Európai szervek olyan módszertant alkalmaznak a látogatásokban, amelyeket nemzetközileg elismernek. Nagyon érdekes az ütemterv is egyébként a középtávú felülvizsgálatban kiderült, hogy azok az aspektusok, amelyek a választási megfigyelő delegációkra vonatkoznak, mind javításokat javasolnak. Arról van itt szó, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat milyen mértékben tudja erőforrásait mozgósítani, hogy a megfigyelő missziók ajánlásait később végre is hajtsák. Az a következtetés, amire a számvevőszék jut, az az, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat tesz bizonyos erőfeszítéseket, de javítani lehetne őket. Ez nagyon lényeges a jelentés vitájában, hogy figyelembe vegyük, elnök asszony, hogy a végleges jelentés nagyon jól elmagyarázza a módszertant, hogy 48 órával később benyújtják az ajánlásokat. Az Európai Bizottság ajánlásokat tesz és javaslatokat. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ezek javaslatok és ajánlások szuverén országokról van szó. Nyilván nem kell betű szerint követniük az ajánlásainkat. Amikor ezek a látogatások megérkeznek, ezek a delegációk az adott országba, egy egyetértési memorandumot írnak alá a szolgáltatásokkal kapcsolatosan, az Európai Uniónak el kell fogadnia a jogi kereteket az adott helyszínen. Nem szabad elfelejteni, hogy persze szeretnénk minél nagyobb erőfeszítést tenni, hogy a ráforítások megtérüljenek. Az is nagyon fontos, hogy korlátozottak a beavatkozási lehetőségeink, ezek elsősorban egy politikai párbeszédre korlátozódnak az érintett országokkal. Nagyon fontos figyelembe venni ezeket a dátumokat. Nyilvánvaló, hogy ez a módszertan, ahogyan a számvevőszék is kimutatta, javult. Már javult a végső jelentések minősége, Az ajánlások számát is érdemes csökkenteni 30-33 ajánlásra jelentésenként. Országonként változik a helyzet, vannak olyan országok, ahol több ajánlásra van szükség, máshol kevesebbre. A, reméljük, hogy a szemövőszék ajánlásait a külügyi szolgált elfogadja, de azért az ajánlások, illetve a jelentés végső formájával kapcsolatos ajánlásoknál óvatosan kell eljárni, hiszen ezek független látogatások. Az egyik dolog, hogy vitát lehet folytatni az érintett országról, a, a, a jogi keretekről. A másik dolog, hogy ajánlásokat tehet a bizottság vagy a külügyi szolgálat, itt nem, ajánlás, itt nem tárgyalásokról van szó egy harmadik országról, hanem ajánlásokról, amelyekkel lehet javítani az érintett ország választásokra vonatkozó szabályait és eljárásait. Én is sok ilyen látogatáson részt vettem. Sokszor van elképzelésem arról, hogy hogyan lehetne az eljárásokat javítani. Érdemes volna együttműködni a számvevőszékkel, és nekem vannak bizonyos elképzelésem, hogy hogyan neki egészíteni a számvevőszéki jelentést, hogy egyértelműbb legyenek a megalapításai, és hogy még több hatással tudjuk befektetni ezeket az erőforrásokat, amelyeket erre a célra fordítunk. Ezek a látogatások jó, jó eredménnyel járnak, az Európai Unió véleményem szerint ma az a szervezet, amelynek a legnagyobb a presztízse ebben a témában, de vannak olyan pontok, ahol tényleg lehet javítani a gyakorlaton, a hatékonyság, az átláthatóság javítása érdekében, és azért, hogy elérjük azt a célt, amelyet magunk elé tűztünk, nem csak azért, hogy az ajánlásainkat betartsák és alkalmazzák, hanem azért is, hogy a látogatásaink már csak azért is, mert ott vagyunk, javítják az átláthatóságot az eljárásban. Köszönöm a számvevőszék munkáját. Úgy gondolom, hogy nagyon jó irányba mutat ez a munka, és az is örömömre szolgál, hogy az külügyi szolgált elfogadta a számvevőszék ajánlásait. Mi is szeretnénk megfontolni ezeket az ajánlásokat, hogy tovább tudjuk javítani ezt a nagyon fontos eszközt eh, az Európai Unió által vezetett választási megfigyelő látogatásokat. Köszönöm. Martinho from... Köszönöm szépen. <clears throat> Martinho asszony a szó, aki az Európai Külügyi Szolgálatnál dolgozik. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Hitala úrnak szeretném mindeneket megköszönni, hogy bemutatta a jelentést, és köszönöm a kitűnő együttműködést. Tavalyi év során nagyon érdekes, hasznos eszmecseréket folytattunk. Szalapnak a képviselőnek is köszönöm, nagyon nagy tudással rendelkezik ezen a területen. Nagyon aktuális ez a jelentés mi is sokat gondolkozunk azon, hogy az ajánlásokat hogyan lehetne a legjobban teljesíteni, mik a lehetséges intézkedések, hiszen, ahogy Szalafranka úr is elmondta, az ajánlások végrehajtása a mindig az adott ország feladata, ahova ellátogattak a megfigyelők. Nagyon relevánsak a számvevőszék megállapításai és ajánlásai, Szükséges van az érintetekkel konzultációra, és a megfigyelők vezetőjének a visszatérése után az összes érintettel jó, fontos konzultálnia. Azért jelentős előrelépés történt, javult a helyzet. Szorosan együttműködünk a parlamenttel, ezzel a jogi eszközzel kapcsolatban, ami nagyon jól látható, és kiderült, hogy az EU egy nagyon e, tiszteletben e, tartott és e, transzparens, hiteles választási megfigyelő, a választások segítésének a céljával küldjük el a missziókat, aminek a számát megnöveltük. Most már hat ilyen missziónk volt a korábbi megfigyelőkkel, akik a parlamentben is aktív szerepet vállaltak. Mielőtt mielőtt elvállalnánk egy ilyen választási megfigyelési missziót, kisebb látogatásokat is megszervezünk. Nagyon fontos a szisztematikus follow-up. Itt az delegációknak átadjuk a szükséges tudás és ismerteket, hogy el tudják végezni a feladatukat. Hát összességében nagyon hasznos eh, megbeszéléseket folytattunk a számbevőszékkel, nagyon jó az intézmények közötti együttműködés, eh, az Európai Bizottsággal, eh, aki nagyon fontos partnerünk. A számvevőszékkel továbbra is szeretnénk ugyanilyen jól együttműködni. Az új idén indított konstrukció keretében és szeretnénk a számvevőszékkel folytatott tárgyalásokat tovább folytatni. Szalafránka úrral ugyanígy szeretnénk együttműködni. A megfigyelők misszió vezetőivel értékeljük a tapasztalatokat ez az egész instrumentum egy nagyon hasznos eszköz, ami lehetővé teszi az együttműködést, és így növelhető a hatékonyság, evitható a minőség. Köszönöm szépen. Ezzel ezt a napirendi pontot is kipipálhatjuk és elengedhetjük Itala urat, akinek mennie kell. A válasz választási misszió kapcsolatban ez volt az első számbevőszéki jelentés, ezért nagyon hasz, ezért nagyon hálásak vagyunk, köszönjük eh, a kollégának és a munkát. Következik az ötödik napi rendi pont, eh, eh, kont küldöttség Horvátországban és Szerbiában. Von kollega vállalta ennek a küldöttségnek a vezetését, és most őt kérjük, kérem, hogy számoljon be az útról. Köszönöm, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett a horvátország és szerbiai ö, ö, látogatáson. Először Belgrádban és Abandovákban voltunk Szerbiában. Ennek a célja az volt, hogy a projekteket vizsgáljuk meg, megnézzük, hogy az ellenőrzések milyen hatékonyak, egészen az administratív kapacitásokig, hogy az IPA és az IPA projektek végrehajtására sor kerüljön. Nagyon sok projektet látogattunk meg, nagyon sok ülésen vettünk részt a pénzügyminisztériumban, a gazdasági minisztériumban, az, az audittal foglalkozókkal, a korrupció ellenes ügynökségnél. The projects we saw uh, and details of those uh, Mindennyiukra nagy hatást tett az összes IPA projekt, amit láttunk. Örültünk annak is, hogy az abrópciós uh, általános most már 86%-os, tehát növekedett, és örülünk az új eljárásoknak is, amelyek az audit közbeszerzésekre vonatkozik. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy a jövőben valamikor Szerbia csatlakozik az EU családjához, és ezt többször is hangsúlyoztuk. A következő ország Horvátország volt, Zágrában voltunk és Kárlovákban, megint csak nagyon fontos üléseket folytattunk miniszterekkel, parlamenti bizottságokkal, a szám, számvizsgáló ügynökséggel. Több projektet is meglátogattunk, ezt látják a jelentésben is. Ami az abszorpciós rátát illeti, elég lassan indult be a folyamat, az EU alapok felhasználása 2014 és 20 között, most már azonban készültek tervek ennek javítására. Megjegyeztük azt is, hogy egyes eljárásokon javítani kell, főleg a pályázók számára. De ugyanakkor a központ és az önkormányzati szervekkel való együttműködés terén is. Örültünk azoknak a terveknek, amelyek az EU által finanszírozott projektek láthatóságát kívánták előtérbe helyezni. A hatóságoknak meg kellene tenni mindent annak érdekében, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy lássák az állampolgárok, hogy miket finanszírozott az EU. És ez így is van. Úgyhogy azt hiszem, hogy a delegáció látogatásának mindkét része nagyon sikeres volt. Köszönet a titkárságnak, a delegációban résztvevőknek, a titkárságnak a szervezését, illetve a látogatás lefolytatásáért. Úgyhogy várjuk, és köszönjük a bizottság segítségét. Köszönöm. Oh, Mi is köszönjük önnek a munkát Vent asszony van itt a bizottság képviseletében. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy örömmel olvassuk a jelentésben a delegáció részéről, milyen pozitív benyomásokat szereztek. Főleg az újjáépítési munka vonatkozásában, illetve az IPA 2013-as alapok végletesát illetően. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy pozitívak voltak a benyomások. Zökkenőmentesek Szerbiában az IPA alapok felhasználási lehetőségei. Köszönöm. Frau Cecilio von a DG... Cecilio asszony a regionális főigazgatóságtól, illetve úr elnézést kér az elnök asszony. Entschuldigung, Herr, Aurel, Herr, Herr, Herr Cecilio, Entschuldigung. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök asszony. A bizottság és a régiós köz, főigazgatóság a bizottság részéről teljesen egyetért a jelentéssel. Igaz, hogy röviden azt mondhatjuk el, hogy Horvátországban lassan indult be a folyamat, és a programozási, korábbi programozási időszak vége felé csatlakozott Horvátország. 2007 eleje óta azonban felgyorsult a végrehajtási ráta, és miután a parlament ellátogatott oda, 40%-ot ért el a szerződéses ráta. A kifizetések is nagyobb ütemben kerülnek végrehajtásra mert egy kicsit azért több időre van erre szükség. A kormány is teljes mértékben figyelembe vette azt, hogy a strukturális, az európai strukturális és beruházási alapokkal kapcsolatban többet kell tenniük, az EU alapok kezelése terén folyamatos a felvétel ennek érdekében, és azt hiszem, hogy most már láthatjuk az első eredményeket. Van még egy kihívás, amit továbbra is ö, szoros ö, együttműködésben kell elvégeznünk a horvát hatóságokkal a technikai segítségnyújtás terén, amelyet a bizottság bocsáthat rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék mondani, hogy még idén intenzíven foglalkozunk majd a nyugati Balkánnal, nyugat-balkáni országokkal, az országok egymással folytatott együttműködésével is, úgyhogy mindez nagyon jó előkészítése volt a szakbizottságunk további munkájának. Von kollega, kíván -e még valamit ehhez hozzátenni? Elnézést, Csárnecki kollega, nem láttam, hogy szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egészen röviden. Nagyon érdekes volt ez az utazás. Nagyon jó volt a e, misszió vezető, vezetése, von kollega remek vezető volt. Azért is érdekes volt ez a látogatás, mert ugye Horvátország csatlakozott utoljára az Európai Unióhoz, és a Szerbia, a Szerbiának van talán a legnagyobb esélye arra, hogy csatlakozom majd az Unióhoz. Érdekesek voltak a tapasztalatok az EU források abszorpciójával kapcsolatban is. Én is egy új tagállamban élek, és ezért is azt gondolom, hogy nagyon fontos és hasznos volt ez az út egyértelműen így van. Hát, hogy mi a csatlakozást illeti, majd meglátjuk. Von kollega. Csak nagyon röviden, elnök asszony, csak megismételni tudom, amit Csárneszki kollega mondott. Nagyon érdekes volt az út, Szerbiába is ellátogattunk, ugye csatlakozott tagjelölt országról van szó, és megpróbáltunk eh, az IPA alapokból kiépíteni kapacitásokat. A Horvátország eh, ugye nemrégiben csatlakozott az EU-hoz, itt a hasonló kérdésekkel foglalkoztunk ott is. Valóban nagyon jó látogatás volt, eh, sok tanulságot tudtunk levonni, és ezeket majd a következő években hasznosítani tudjuk. Elnök, köszönöm szépen! és nagyon hálás vagyok, hogyha érkeznek javaslatok a szakbizottságból. Ez a régió itt van ugye Európa küszöbén, és több mindent kellene tennünk, mint eddig. Ez nem fenyegetés, hanem kedvesen próbáltam bejelenteni, hogy még milyen feladataink lesznek. Ezzel véget ért a nyilvános ülés az Európai Számbevőszékkel az éves ülésünk nem nyilvános ülés lesz, hanem zárt ülés 11 óra akkor találkozunk itt, és majd lezárásképpen lesz egy fogadás a számövőszék képviselőivel. Tajáni úr is itt lesz, tehát most lezárom a nyilvános ülést, és 11-kor zárt üléssel folytatjuk.